asszony. Ma délben rendkívüli meghallgatást tartatunk egy nagyon fontos témában, az európai kulturális fővárosok jövőjéről. Egy kicsit korai ez a témafelvetés, de szerintem időben kell kezdeni, mert valamikor tavasszal a bizottság előáll egy javaslattal és az elképzeléseinkkel már talán egy kicsit előkészíthetjük a terepet. A zsűriben a zsűri tagok, akiket mi küldtünk, tehát vannak parlamenti zsűri tagok, három évig maradnak zsűri tagok, aztán elmennek, aztán van most két leköszönő szakértőnk, Klondis, dr. Klondis és Wiesand, dr. Wiesand, és meghívtunk egy további tagot akit nem küldtünk, valaki más küldte, valószínűleg a tanács. Enniko Söpkesz volt kolléganőnk, aki a Kótes Bizottságban volt, és örülök annak, hogy három valódi szakértőt tudtunk megnyerni erre a mai meghallgatásra. 2019-ben mindennek vége, és el kell gondolkozunk azon, hogy 2019 után mi lesz a helyzet, hogy folytassuk-e így, hogy minden évben lesz egy, kettő vagy három város, régió. Sok lehetőség van, és örülök annak, hogy vannak belgrádi vendégeink. Belgrád 2020-ban szeretne európai és főváros lenni. Nagyon jó, ha az embernek van célja, tudja, hogy miért dolgozik, csak az a gond, hogy nem mondhatjuk azt, hogy 2020-ban lesz-e ilyen város megadjuk önnek a lehetőséget, hogy hallgasson meg minket, és aztán talán majd önök állnak elő a jobb javaslattal. Még egyszer mindenkit szeretettel üdvözlünk a mai délutánon. Csütörtök délután van, de sajnos nem találtuk más időpontot, de azt hiszem, hogy mi vagyunk azok, akik eh, szeretnénk mm, valamit tanulni. Itt van a három szakértő, Mindenki kap 10 percet, kevesebbet is vehetnek igénybe, aztán vitát nyitunk majd erről. Jelen van a bizottság is, a főigazgató, Szuhán főigazgatóval, akik már régóta dolgoznak ezen a projekten. Gamel urat is jól ismerjük a kultúra területén végzett munkája miatt. Ha megengedik, Klondis asszonynak adom meg a szót. Beszélhet angolul, franciául, németül. Angolul fogok beszélni. Először is nagyon szépen köszönöm a parlamentetnek. Köszönöm szépen, hogy kinevezett Európai Kotosvárosi szakértővé. Minden alkalommal különböző szabályok voltak, de én a PHD disszertációmat az európai kulturális fővárosokról és az európai kulturális politikáról írtam. Közép-Kelet-Európában Közép-Kelet-Európában ez az első ebben a témában készült könyv. Amikor a kutatásomat végeztem, szembesültem nem csak a rendeletekkel, nem csak az európai rendeletekkel, nem csak 63 pályázat volt, amelyet át kellett olvasnom, interjúk is voltak, részvételi megfigyelők is voltak. Részt vettem a kiválasztásban, és az, az összes európai kötösőváros eh, ellenőrzésében 2009 és 16 között. Ez egy nagy falat. És ezen kutatás alapján és részvétel alapján a tanulmányok, olvasmányaim alapján öm, úgy gondolom, hogy talán megfogalmazhatok néhány ajánlást és konklúziót, veszem a bátorságot magamnak. A városok által bemutatott program nagyon sokat javult. A kritériumok világosabbá váltak a városok számára. A városok kijelölésének folyamata átláthatóbb, világosabbá vált. A nemzetközi zsűri, amelyet az Európai Intézménynek neveznek ki, ő, ez a zsűri tudja garantálni, hogy a programok európai dimenzióját tiszteletben tartják. Másként az ikoknak az a tendenciája, tehát ennek az epai fővárosok programot sokszor arra használják fel, hogy városfejlesztési, területfejlesztési intézkedéseket vezessenek be. Amire azonban nagyon figyelmet kellene fordítani, az, hogy megértsük az európai dimenziót. Ez a koncepció pontosításra szorul, mert különben az emberek, akik felkészülnek, úgy gondolják, hogy az európai dimenzió az, hogy meghívunk egy külföldi művészt, egy külföldi zenészt, ez nem elég. Nagyon kevés az európai örökség, és nagyon kevés az európai kihívások kérdése, amelyekkel szembenéz Európa minden nap. Amit, <clears throat> ami világossá vált ezekben az években, az Európai Kulteső és az LKF program a legnagyobb presztízsel rendelkező leg, min, legkívánatosabb cím, amelyet minden város szeretne megszerezni. Ezzel a hosszú tradícióval, öröksége, presztízsel, megbízhatósággal ez az LKF program mindenképpen folytatandó. Többet kell tenni annak érdekében, hogy megvédjük, megőrizzük a kulturális fejlődést, fejlemények kérdését ebben a programban. De ezt már említettem. Nagyon fontos, hogy hogyan fogalmazzák meg az LKF programokat. Nagyon fontos, hogy a dolgok életre kelnek, mert nagyon gyakran van egy olyan trend, hogy a helyi politikusok mindent maguk dolgoznak ki, rá kényszerítik a helyi közösségekre, ez a folyamat mm, ellenében hat a részvételi demokráciának. Mi emellett kívántunk kiállni a zsűriben. Az, Euró, az LKF forrásokat mm, nagyon sokan bírálták. Bárkit kérdeztünk meg, én az Európai Parlamenthez fordulok, és szeretném, hogyha megnövelnék az LK forrásokat, Melina Mercury díjra szánt összeget is meg kellene emelni, szolidaritásra lenne szükség, akik nagyon fontos a városok átalakításába, a szociális befogadásra fordított összegek növelése. Ez egy nagyon kedves, szolidáris gesztus lenne az EU részéről. Hogy az LKF-et folytassuk el, én azt mondom, hogy igen. Nem szabad berekeszteni az LKF folyamatot, folytatni kell, tovább kell fejleszteni az LKF programot. Nincs más olyan európai kulturális akció, amelynek ennyire van lehetősége együttműködést kidolgozni. Az LKF e politikai testületeket ölel át, helyi, nemzeti szinten a helyi állampolgárokat vonja be. Ez egy hihetetlen dolog, ez az egyetlen verseny, amelyben a politikusok, kormányok részt vesznek. Mhm, lehetett olyan hangokat hallani, amikor előkészítettük az új szabályokat, hogy talán ezt a programot csak néhány országra kellene korlátozni. Nem tudom, milyen kritériumok alapján kellene kiválasztani városokat. Azt hiszem, hogy a folyamat ugyanolyan nyílt kell maradjon, mint most. Minden országnak lehetővé kell tenni a részvételt, függetlenül attól, hogy milyen nagy a kultúra és örökség, a művészeti potenciál, a kreatív kapacitás. Minden országnak joga van európai szinten bemutatni a kultúrát, a méret, a képességek, a kapacitások nem szabad, hogy kizáró okok legyenek. A kiválasztási folyamat. A nemzetközi testület, a zsűri továbbra kell folytassa tevékenységét, de Gondoljuk végig, hogy a struktúráját nem kellene megváltoztatni. Nem tudom, hogy tökéletes megoldás-e nemzetközi szakértők és hazai szakértők összevonása. Sokszor az volt az érzésük, és a nemzeti kormányoktól azt hallottuk, hogy nincsenek független szakértők az országban, tehát a minisztériumi dolgozókat kellett kinevezniük. Ha ez így van, én akkor inkább egy nemzetközi zsűrit szeretnék, amely öm, eldönti, hogy ki nyeri el ezt a címet. Ez egy javaslat. Nagyon fontos a nemek közötti egyenlőség garantálása a testületben. Mi nők kisebbségben vagyunk gyakran, és néha nagyon nehéz hallatni a hangunkat. Kérem szépen az életkorra is figyeljünk oda. Az életkorok nagyon kevés fiatal vesz részt a zsűrében. Pedig nagyon sok tapasztalt fiatal is van, és végül, de nem utolsó sorban garantálni kell, hogy az új tagállamokat ugyanolyan, ugyanolyan mértékben képviseltetik mint a régi tagállamokat. Én voltam az első közép-kelet-európai zsűri, és sok éven keresztül egyedül én voltam ebből a régióból. Nem tudom, hogy elhiszik-e. Az én felelősségem nagyon-nagyon nagy volt. Tíz országért kellett küzdenem egyedül. Kérem, garantálják, hogy egyensúly van az új és a régi tagállamok között ebben a tekintetben is. Még egy javaslatom van, ez lesz az utolsó hozzáfűzni valom, amikor az LKF e kritériumokról beszélünk, amikor az európai dimenzióról beszélünk, nem világos, de megvilágíthatjuk oly módon, hogy több, mint csak művészek eszmecseréje, ugye vannak városok és állampolgárok, nagyon szépen tükrözik Európa városainak jellemzőjét. Én még egy kritériumot szeretnék bevezetni, amely az Európai Uniós politikákhoz kapcsolódik a külpolitika területén, a szomszédsági politika területén. A szolidaritásról van szó. A szolidaritás érték. Végül is értéket tudtunk beépíteni a programba nem csak az integrációról, nem csak a gazdasági fejlődésről van szó. A szolidaritás univerzális egyetemes érték, amely vonzó az emberek, a helyiek számára. De egy olyan elképzelés, amelyet az Európai Parlament, az ENSZ is megoszt, amikor a mi fejlesztési célokról beszélünk, akkor szolidaritásról van szó, szolidaritásról van szó a szomszédsági politikánál. Miért nem kérjük meg, kérdezzük meg az európai állampolgárokat, hogy csatlakozzanak hozzánk a parlament elképzeléshez, a mi elképzelésünkhöz. Nagyon fontos a szolidaritás elősegítése, az LKF segítségével. Azt hiszem, hogy nagyszerű lenne, ha ez az elképzelés az európai parlamenti képviselők által is bevezetésre kerülne. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a támogatást, az erőfeszítését, nekem és András Wiesennek nyújtott segítséget köszönöm. Volt egy pillanat, amikor mi is meglepődtünk azon, hogy az LKF mennyire népszerű. Amikor 16-an jelentkeztek Spanyolországból, 11-en Lengyelországból. Hát kérem szépen, hihetetlen feladatot kellett végezniük. Hihetetlen volt. Na, ami az Európai Bizottságot illeti, a humán és pénzügyi erőforrásokat, köszönjük szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy európai szakértővé váljék. Minden jót kívánok Önöknek! Thank you for... Köszönjük mi is, és köszönjük az elmondottakat. Nem csak azért, mert <clears throat> hát kértünk rá téged, hanem azért is, mert úgy gondoljuk, hogy mindkettőnknek jó volt ez a dolog, és ez egy kicsit a te karrierépítésedben is, vagy az ön karrierépítésében is segített. Most Vízent úrnak adom meg a szót Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök. Én is angolul fogok felszólalni, hogy talán mindenki jobban értse a tolmácsolást, nem mintha nem bíznék a tolmácsokban, hiszen nagyra értékelem a munkájukat, csak néha egyszerűen hatékonyabb, a panelban is például nálunk, ha angolul tárgyalunk. Amikor először jártam itt a Kulturális Bizottságban, az 20 évvel ezelőtt volt, nem sokkal ezelőtt, ahogy elkezdtük az Európai Összehasonlító Kultúrák Intézetének megalapítását, és annak idején még nagyon hát átmeneti feltételek között működött az egész dolog, sőt az összes kulturális program is nagyon ö, nem biztos lábakon állt annak idején a kultúra, a kulturális programok mindegyike, és nagyon hosszú utat kellett megtennünk azóta. Az Európai Parlamentnek vezető szerepe volt a tekintetben, hogy a kultúra magasabb helyre helyeződött a prioritás listán, és most már egyfajta zászlós hajója a parlament ennek a területnek. A mi intézetünk is sokat fejlődött. Nyolc évvel ezelőtt a Kreatív Európa projektet hoztuk létre némi európai alapítványi támogatással, és azt hiszem büszkék lehetünk rá, hogy most az Európai Bizottság az új kulturális programjának ugyanezt a nevet, címet választotta. Aztán az európai művészek helyzetéről folytattunk felmérést, és ezt is a parlamenttel együtt. Aztán 2007-ben a diverzitásról folytattunk összehasonlító tanulmányt az Európai Kulturális Párbeszéd kapcsán, és ez csak néhány példa abból a sok-sok tevékenységből, amelyet az utóbbi évek során lefolytattunk. Nyilván ebből még sok újabb dolog is kinő majd. Szeretném, szeretnék most visszatérni a tapasztalataimra emlékeztetem a bizottság tagjait, hogy a mappájukban elvileg benne van minden, az a tájékoztató brossúra, amiről most beszélek, tehát nem kell elmondanom minden részletet. Ahogy a brossúrában is leírtam, ez nem csak egy áttekintés a fő témáknak, ahogy Danuta most elmondta, hanem egyfajta belső gondolkodás is tükröz, tehát nem titkoltuk a problémáinkat sem, sőt az én személyes problémáimból is van ott némi szó, zsűritaként megélt dilemmáimról. Én voltam egy kicsit mindig a tojás, mert én nem voltam sem politikailag felelős kulturális fővárosokért, sem nem kellett folytatnom helyileg ilyen programokat. Nekem gyakorlatias értékelésem van, és Danutához hasonlóan nagyon sokat kellett nekem is tanulni a folyamatból, a problémák kapcsán. Ezeket tehát előre bocsátva, úgy gondolom mégis, hogy tapasztalatunk értékes. Az európai dimenziók kapcsán felmerült problémák, amelyekről Danuta is beszélt, kapcsán nagyon érdekes, hogy egyes országok hogyan és mennyire különbözőképpen értelmezték a kérdést. Egyes országok egyfajta európai hálózatot értettek alatta, és ebben van is valami, de, de ebből is látszik, hogy tisztázásra szorulnak dolgok. Nekem saját véleményem van, és a panelon belül is ö, sokszor előfordul az, hogy különbözik a véleményem a többségtől. Minden esetre az én saját véleményem az, hogy bizonyos specifikus kritériumokon túlmutatóan, amelyeket a jelöltséggel és a jelöltekkel szemben meg kell fogalmazni, az egész folyamatot, az ekok folyamatát is látni kell egyben, és ki kell, hogy derüljön hosszú távon a diverzitásnak, mint prioritásnak. Ez azt jelenti, hogy az egyes városoknak megkülönböztethetőeknek kell lenniük, nem elég, hogyha mindegyik csak valamilyen általános európai programot folytat le, hanem be kell mutatniuk magukat, a sajátosságaikat, a különbözőségüket, és ezt megfoghatóan kell szerepeltetni a programjukban, már a jelöltség során. És egyes országokban, városok jelentkezésekor ez nem volt mindig egyértelmű. Sokat tanultunk az eredményekből, de a problémákból is a, a versenyeztetés során. Éppen hallották most, hogy mennyi minden ö, tartozik ö, ahhoz hozzá, hogy rövid idő alatt 16 pályázatot az ember érdemben el tudjon értékelni, és tény, hogy egy félórás prezentáció az első fordulóban, és egy másik fél óra a kérdésekre nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy érdemben meg lehessen ítélni azt, hogy ez a gyerőt mennyire felkészült, mennyire jó programja van, van-e valódi esélye arra, hogy minden követelménynek megfeleljen, és persze a program céljainak is. Kicsit aggaszt, hogy a kiírások némelyike és a pályázások némelyike során, például a nagy infrastruktúra építés, légikötő építés, kongresszusi központ építés kapcsán ugye azt hiszik egyesek, hogy Pályázunk aztán nyerünk, aztán abból a pénzből majd építünk valamit, hát ez nem ilyen egyszerű a dolog. Természetes, hogy egyesek így gondolják, de a program nem erre való. Uh, infrastructural development, it may be a fruit coming out of a successful capital. A sikeres főváros uh, nak vannak persze ilyen ö, mellékes ö, eredménye is, és hát ö, mellékes haszna is a programból, de nem ez a fő cél, ugyebár. Aztán a gazdagabb és szegényebb országok és városok közötti különbségről volt már szó. E tekintetben úgy gondolom, hogy valamilyen intelligens megkülönböztetési mechanizmusra lenne szükség, hogy ezeket a különbségeket egy közös nevezőre hozva és a pénzügyi hátterek különbözőségét figyelembe véve mégiscsak az értéket tudjuk elít- megítélni az eljárás során, és segítsünk azoknak, amelyek, azoknak a városoknak, amelyeknek kevesebb a pénze, már akár a jelöltség során is, ezt nem zárnám ki, mert tudnunk kell, hogy sok város már a felkészülés során nyilván nagyon sokat költ a dologra, és hát ugye ez egy esetleg ablakon kidobott zé válik, hogyha nem nyernek. Tehát kulturális befektetéseket kell finanszírozniuk, előfinanszírozniuk, ami a panel struktúráját illeti és az eljárásokat. Említettem az anyagomban a, a panel függetlenségének jelentőségét, és gyakran készpénznek vesszük, hogy ö, amit leírnak a városok, azt meg is valósítják, hát ez korán sincs így. Jobb lenne egy kicsit kevésbé ö, államokhoz kötődő eljárást kialakítani, ebben Danutával is egyetértek. És nagyon sok jelölt van ugyebár, és nagyon nehéz kialakítani a megfelelő szavazási eljárást is. Nincs még arról sem konszenzus, hogy milyen legyen a szavazás, mert sokféle kísérletet elvégeztünk már, és mindig meg is egyeztünk a végén, de valahogy a szavazási eljárások mindegyikének van valamilyen hátulütője is, és minden szempontra egyikkel sem tudunk egyik problém, vagy de minden szempontra egyik módszerrel sem tudunk megfelelően reagálni. Nincs tökéletes módszer. Utolsó megjegyzésem, és hát végül is ugye nekem a szakmám a komparatív kutatás, 30 éve, tehát engedjék meg, hogy most ilyen értelemben is nyilatkozzak. Nos, az a benyomásom, hogy az expost értékelések a, a fővárosok ex post és ex interim értékelése a tekintetben, hogy a, a főváros vagy a város hogyan teljesít. Ennek a módszertana jelentősen nőtt, javult, és most már standardizált eljárás van, de ugyanez nem mondható el a jelentkezési kiválasztási eljárás során történő értékelésre. Ahogy korábban is mondtam, ugyanis nehéz értékelni a szándékok fázisában azok realitását, azok megvalósíthatóságát, mert meg akár még azt is, hogy tényleg kiemelik-e az adott programok az adott város valódi jellegzetességét. Ez kívülről ugye nehéz megítélni. Tehát jó lenne egy új kritériumrendszer, amely már a kiválasztási eljárás során is objektív kritériumokat fogalmaz meg, hogy minek kéne megfelelni a jelölt városoknak. Ez nagyon nagy segítség lenne a munkákban. A kulturális főváros potenciája, profilja, ebben ki kéne, hogy domborodjon, ugye nem szabad, hogy másoljon korábbi programokat, az sem és persze a pénzügyi megvalósíthatóság és az egész javaslat hitelessége is nagyon fontos szempontok. Egy olyan ülésen voltam tegnap, ahol ö, a monitoringról volt szó, és tegnap is felmerült az a probléma, ami korábban is sokszor felmerült, hogy a megígért pénzek, egy városnak megígért pénzek egyszer csak eltűnnek, nem, nem nincsenek meg, és ez aláássa az adott város pályázatának megvalósíthatóságát, akár teljesen 100%-ig. Tehát valahogy garanciákat kéne kitalálni arra, hogyha mondjuk amíg a nemzeti kormányok is felelősek a programért, addig, addig adhatnának ők is garanciákat, hogy egy jelölt város által megfogalmazott ígéretek mögött van-e valamilyen mondjuk állami garancia, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ami ö, a pályázatban megfogalmazódik, az, az tényleg betartható, akár külső feltételek megváltozása esetén is. Ez tanítja nekünk tehát a történelem, és ezekre szerettem volna felhívni a figyelmet, és ezeket szívesen meg is vitatom önökkel. Köszönjük szépen, Vizentúr! Most megadom a szót Enikó Söpkesz asszonynak, aki Luxemburg korábbi kultúr, kultuszminisztere volt, és most pedig Luxemburg, mint kulturális főváros projektjének a képviselője. Franciául fogok beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az LKF sikere és hiányosságai. Ez az egyik legnépszerűbb európai program, amelynek nagy sikere van. Ez az a program, amely láthatóbbá tette Európát, amely e, a kulturális politikák e, szempontjából is nagyon fontos szintézist e, teremtett. 2019 után nem tudjuk pontosan, mi fog történni, az eddigi tapasztalatokból le kell szűrni bizonyos tanulságokat, felül kell vizsgálnunk a programot. Változások történtek. Hm, számomra megtiszteltetés a meghívás, igyekszem személyes tapasztalataimat megosztani önökkel. Én a tanácsban kezdtem, kilenc éven keresztül voltam tagja, aztán az Európai Parlamentben egy öt éves parlamenti ciklus tudhatok magam mögött, most pedig a tanács által kinevezett európai zsűritag vagyok, és az Európai Parlament és a Bizottság 2006-os programjának eredménye ez. Én egy nagyszerű gondolatot tudtam végigvinni, láttam a, az intézmények labirintusain keresztül kanyarogni ezt az utat. 95 óta, pontosabban Luxemburg Eh, LKF volt, 2002-ben miniszter voltam még, amikor is Luxemburgnak jelentkeznie kellett, be kellett adni a pályázatát, 2007-es LKF-es pályázatát. Nem fogom a szöveget, az értékelést eh, ismerteni. Binozdas pontban elnézést, de nem értek egyet a két előttem szóló kollégával. A miniszterek tanácsában Eleinte problémát okozott az egyhangú szavazat szükségszerűsége. 2000 e, esetében 9 pályázat volt, csak úgy lehetett ebből a problémából kilábalni, hogy azokat jelöltük ki, amelyek valóban a láthatóságot tették lehetővé. 2002-ben nem tudtuk megállapodni. Nagyon sok diplomáciára és tárgyalásra volt szükség, hogy meg győzzük a minisztert arról, hogy vonja vissza nem szavazatát. Nemzeti nyomást is el kellett fogadnunk sokszor nemzeti szinten. 99. május 25-i döntése, amely azt jelentette, hogy a nemzeti szinten jelölik ki a jelölt városokat, ez elősegítette, hogy ebből a padhelyzetből kikerüljünk. Ez 15 tagállam hozta létre ezt a döntést, ugye a bővítés előtt volt ez. Az LKF 1985-ben együtt járt nagyon is értékes javaslatokkal, amelyeket azonban sajnos nem valósítottak meg. Lehet, hogy itt egy kicsit el kellene időznünk. Az első 85-ös állásfoglalás azt mondja, hogy a többi tagállam hozzájárul a kiválasztott város programjaihoz. Ezzel valóban európai dimenziót nyert volna az LKF. Képzeljük el, hogy a főve az LKF programja gazdagodik a többi tagállam programjaival, pénzügyileg is. Így valóban egész Európa kultúráját bemutathatta volna az az évi LKF itt van egy strukturális probléma, és ha megengedik, akkor ezzel foglalkoznék, hiszen minden országunkban van ez a probléma. A legtöbb esetben a külügyminisztériumok foglalkoznak a nemzeti kultúra külföldi ismertetésével, terjesztésével. Vannak fejű struktúrák, amelyek több minisztériumhoz tartoznak. Hát a hatékonyság sokszor azért a hatásköri határokba ütközik, és nem mindig sikerül. Az LKF alapítói azt hiszem, hogy nem, nem látták azt, hogy minden lehetőséget kihasználtak volna. Ez valóban a mobilitás egyik kiváló példaképe lett volna. A részvétel mindenki számára biztosított lett volna a kultúrát nem kellene egy fontos elemméteni, amely a tagállamokat összeköti. A kulturális minisztériumok politika gyengesége európai és nemzeti szinten megszűnhetett volna, hogyha egy jövő minisztériumot hoztunk volna, hoztunk volna létre, egy think tanket, ugye az integráció, a konfliktus megelőzésnél, a többi tagállam megismeréséhez kapcsolódó ilyen think tank is jó lett volna. A kultúra nem csak fesztiválok összege, nem csak a balett, zenekarok, opera, irodalom, festészet, mozi. Igazából a kultúra az, amely megkülönböztet minket, embereket más lényektől. Nagyon fontos az erkölcsi újjáépítés szempontjából. Egy igazi kreatív projekt. Azt hiszem, hogy sok mindent hozott volna. A fenntartható fejlődés esetében nem szabad, hogy ez elkáv, csak egy ilyen múló játéknak legyen tekinthető. Az elkáv azt hiszem, talán egy más fajta megközelítésből gazdagodhat majd 2019 után. 1995-ben Luxemburg az összes kultúra központja, a fővárosa volt. A programot az Jacques Santer elődöm készítette elő. Azt hiszem, hogy az én javaslatom talán sokkolja majd azokat a politikusokat, akik úgy gondolják, hogy el kell választani a politikát és a programokat. A politikusokat meg kell győzni nálunk, a város, amelyet kiválasztottak, társfinanszírozó volt. Volt egy menedzsment, egy irányító igazgatóság, a város, a minisztérium, magasrangú városi és állami vezetők, a pénzügyminisztérium, mindenki részt vett. A 95-ös igazgatónak volt ugye egy menedzsment csapata. Nagyra értékeltem a csapatmunkát, meg tudtuk oldani a gyakorlati problémákat, kollegiálisan lehetett valóban jó véghez vinni ezt a programot. Nem tudom, hogyha a politikai ö, döntéshozókat túlságosan eltávolítjuk a, a gyakorlati kérdésektől, azt gondolom, hogy a szólásszabadságot mindenképpen nagyra kell értékelni. Azt gondolom, hogy az igazgató csapat vezetőjét nem gondolom, hogy a többi tagállamnak kellene kineveznie. Ami a költségvetést illeti, nem tudtuk volna a vizsgát jól letenni, amelyet ránk bíztak, hogyha nem lett volna megfelelő költségvetési háttér. Aztán a fémipari válság 82 óta egy olyan helyzetbe sodolt minket, amelyben Luxemburg igazán nem mondott, nem volt kifejezetten fejlett. Nem tudtunk volna a beruházásokat megvalósítani. Azt gondolom, hogy 95-re beállítottak egy költségvetési címsort. Nagy volt a siker, a nagy közönség meg volt győződve arról, hogy a kulturális infrastruktúrákba történő beruházások intokoltak voltak. Én nem szeretem, ha túl nagy nyomást eh, és túl nagy hangsúlyt fektetünk az infrastruktúrákra. A jelölt városoknak eh, kétszeres nyomást eh, nehezedik, hogy infrastruktúrális beruházásokat hajtsanak végre. Azt gondolom, hogy infrastruktúra nélkül nem lehet kulturális ajánlatot tenni. A kulturális kínálat hozzálétre a keresletet. A beruházások előírása a nemzeti helyzethez kell igazodjon, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a létrehozott infrastruktúrák számára, jó lenne, ha felírnánk ezekre a létesítményekre, hogy az LKF-nak köszönhető a létük. Mint új projekt, az LKF Luxemburg számára nagy siker volt 2007-ben. Egy más programot dolgoztunk ki, és úgy döntöttük, hogy egy határokon átnyúló programot mutatunk be. 2002-ben kellett bemutatni a programot, a választási lehetőségünk volt, hogy kiválasszunk egy hónapra egy partnervárost, aztán egy egész éven keresztül LKF e városá vált ez a partnerváros. Nagy szebent választottuk, Szibiút, annak ellenére, hogy Románia nem volt még Európai Uniós tagállam. Ez a partnerség nagyon fontos volt, és fenntartható kapcsolatok alakultak ki Nagyszeben és Luxemburg között, mert Nagyszeben és régiója azt hiszem sose került volna be az LKF rendszerbe az eredeti elképzelések szerint. Luxem, Luxemburg ki akarta használni a kinevezés lehetőségét arra, hogy a határokon átnyúló kulturális tevékenységet segítse elő. Le Sarlo Lux a nagy régió, tehát a, a, a Sarlo Lux régió a bányászat és a fémiparnak köszönhette létét, és e köré próbáltuk csoportosítani a e, témáinkat. A tagjelölt városok sokszor nem tudják, hogy az, ami számukra magától értetődő, mindenki számára nem az. A mi zsűrink nem ismerte ezt a nagy régiót, ahogy az több évtizede létezik, hogy vannak parlamentközi tanácsok, nemzetközi miniszteri találkozók. A zsűri tagjaként én nem támogattam, hogy európai zsűri válassza ki a városokat. Úgy gondoltam 2006-ban, úgy gondoltam, hogy nagyon sok csalódottsággal jár, Eh, azon városok részéről ez a folyamat, eh, hogyha, hogyha túl, tehát a, a nem sikeres jelölt városok elutasítják majd ezt az elképzelést. Az, hogy a tagállam jelölje ki a várost, ezt végül is ezt a javaslatot elfogadta a miniszteret tanácsa. Spanyolországban és Lengyelországban megtapasztaltam azt, hogy több tagjelölt, több város volt, nagyon nehezen elkülöníthető programok voltak ebben a két kérdésben. Azt hiszem, hogy nem tudtuk volna megvalósítani a nemzeti versenyhelyzetet. Az első eredmény, amelyel szembenézhettek ezek a városok, az egyik előny, vagy az egyik gyümölcsenek a folyamatnak az volt, hogy a városok bemutathatták kultúrájukat, ami a legjobbak kinevezését illeti, az európai zsűri valóban kompetens, független. Nem volt nyomás, nem volt befolyásolás. Azt kell mondjam, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a nyomásoktól a tagokat a tagoknak eh, konfliktus, eh, érdekellentétről szóló nyilatkozatot kell, illetve nem létéről szóló nyilatkozatot kell aláírnia. A munka az úgy történik, hogy megvizsgáljuk a pályázatot, mm, és üléseket tartunk az érintett tagjelöltekkel Brüsszelben, ülünk össze, és ott hozzák meg a végső döntést. Három évre nevezik ki a zsűri tagjait, nem e, újították meg egyetlen zsűri tag e, funkcióját sem, tehát ez azt jelenti, hogy e, nem tudjuk végigvezetni, nem tudjuk végigkövetni az LKF-ek jövőjét. Jó lenne, hogyha az egy kicsit változtatnák A zsűri tagokat azt hiszem, hogy személyes tapasztalattal gazdagodnak a zsűri tagok. Nagyon sok esetben a zsűri tagok és az érintett városok között egy bizalmi viszony alakult ki. Sokszor az elnöknek sikerült feloldani különböző feszültségeket. Az LKF általában azt mondja, hogy a zsűri tagok támogatása segítsége nagyértékű volt, de az, hogy a többi lkf nincs, nincsen kapcsolata az adott LKF-nek, ez egy sajnálatos dolog. Jó lenne létrehozni egy hálózatot a régi és a mostani lkf között. Így valóban eszme és tapasztalat cserére kerülhetne sor, sokkal intenzívebb kapcsolat alakulhatna ki, és például az előkészületi munkák során a régebbi tagállambeli vagy a régebbi fővárosok segíthetnénk egymást. Van ugyan egy LKF hálózat az egyetemek között. Az LKF egyetemek között kialakult egy hálózat, és nagyon jól működik az LKF egyetemek hálózata. Én azt gondolom, hogy a helyi elemet jobban kellene ki, meg kellene vizsgálni. Nagyon jó dolog az, hogy az európai dimenzióról beszélünk de a helyi lakosságnak nem szabad azt gondolnia, hogy ez a projekt rájuk kényszerül kívülről és külső szakértők irányítják. A tudás az nem máról holnapra alakul ki. A szakértők segítségül hívása az egy eszköz. Jobb lett volna, vagy jobb lenne, hogyha az LKF-ek gyakorlatokat szerveznének a jövőbeni LKF munkatársak számára a bizottság térfelén van most az lkf kapcsolatos sok döntés. A zsűrinek nem volt lehetősége a biztos asszonyal találkoznia, nincsenek az lkf kötődő helyszíneken kívüli találkozók, de hát nagyon kevés idő van a gondolkodásra, a vitára. A zsűrinek persze teljesen kell dönteni, de nem nagyon tud sem beavatkozni, sem segíteni. Az LKF egy olyan program, amelyet lelkismeretesen kell irányítani, illetve azzal a tudattal, hogy ez a kiemelt program, a kultúrását programok között, hogy ez a program sokkal több fenntartható hatással kell legyen. Konklúziók, néhány dolog. Kultúrás fejlesztési fenntartható kutatás programot kell létrehozni, amely hosszabb hatással bír, mint csak abban az évben, amikor az adott város LKF. Nagyon fontos tehát, ha megnézzük az oktatási programokat, ha megnézzük a kutatás technikák, a kutatás szakmák megtanulását, ha megnézzük a költségvetést, a, a kisebbségek bevonását, az nemzetközi intézményekkel vagy együtt, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos tehát helyi szintű szakértelmet kidolgozni. A városok hálózata alakítása, a legutóbbi hat jelölt, ugye ez 12 LKF-ot jelente, lenne egy ilyen rotáló elnökség. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos eszmecsere fóruma lehetne ez a hálózat. Ami a szakértőket illeti, a zsűri kinevezését, megfelelő eszközöket kell biztosítani, hogy jól tudja működni azt hiszem általános kontextusban meg kellene oldani a képzőművészek, művészek mobilitásáról szóló ö, mm, jogszabályokat. Az a baj, hogy egy csomó kezdeményezés a fiókokban mm, porosodik, mm, nem a kulturális, hanem a szociális minisztériumok által a vízum politikával foglalkozó minisztériumok fiókjaiban porosodnak ezek a dokumentumok. A, én azt szeretném, hogyha az Európai Parlament világos utasításokat fogalmazna meg, vagy útmutatásokat, jó lenne, hogyha az Európai Parlament a kultúrát oda helyezni, ahova kell. Köszönöm. Fisás úr. Muchas gracias, presidenta. Creo que es un tema realmente interesante. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes témáról beszélünk itt, majd nagyon fontos témáról, de vannak kétségeim. Először is, ami a kiválasztási eljárást illeti. Ha jól értettem, akkor 2016-tól kezdődően a tagállamok javasol, tesznek javaslatot az adott kulturális fővárosra. Nem tudom, hogy ebben az esetben az Európai Parlamentnek milyen szerep jutna, illetve az Európai Bizottságnak. Alig ha utasíthatnak el egy javaslatot, amely a tagállamoktól származik. Vannak különböző rendszerek, amelyekre javaslatokat tettek, ön melyik rendszer tartaná a legjobbnak? Érdekelne az is, hogy a kiválasztás valóban kulturális kritériumok alapján történik, vagy politikai kritériumok is szerepet játszanak. Vannak-e tanulmányok arról, hogy milyen gazdasági hatásainak van, hatásai vannak a kulturális fővárosi címnek, például a turizmusra? Elnök, Helga Trüppel. Our experts and uh, on all the given conclusions and recommendations, and I especially have to question... Köszönöm szépen, két kérdésem van Danutához mert az egyik konklúzió az, hogy ön azt kérdezi, hogy a kutatás ipar ágazat, amely több millió embert foglalkoztat, egyelő esélyeket kell adni a fejlesztésre más ágazatokhoz képest. Szeretném megérteni, hogy mit jelent ez, az eszközök, a költségvetés, tehát mi, miben gondolkozik az autóiparhoz, a smart gridekhez kapcsolódóan, vagy velük összehasonlítva. Aztán azt kéri, hogy az európai és hónapot vezessék be harmadik országokban. Szeretném jobban megérteni a koncepciót, hogy hogy működik. Ami nagyon tetszett, az az, hogy ön azt mondta, hogy azt szeretné, ha minden évben együtt működne, vagy egymás mellett lenne egy nyugati és egy keleti LKF egy kicsit fáradt vagyok, elnézést. Do, uh, you know what, what I mean. Tudják, hogy ezzel mit kell érteni, de legalább most akkor van válasz a többi kérdésre is. Köszönöm szépen, szeretnék én is részt venni a vitában. Vizándóra egyik megjegyzéshez szeretnék hozzáfűzni valamit. Én nem gondolom, hogy a verseny egy tagországon belül kvázi haszontalan, akkor, hogyha csak egy várost választunk ki a végén. Azok a városok, amelyek részt vesznek a versenyben, megreformálják magukat, erőfeszítéseket tesznek. Nyilván célzottan a pályázatra vonatkozó változásokat tesznek, de hát ezek nem hiába valóak. Németország példáját szeretném felhozni. Sok város Eszennel együtt pályázatot nyújtott be, és ezek a városok ma egymás között még kapcsolatokat ápolnak. Tehát nem szeretném ezt az érvet így változatlanul hagyni, amit Vizendúr említett. Én azt gondolom, hogy ezek az erőfeszítések igenis hasznosak, még akkor is, hogyha nem kapták meg az adott városok a címet, de hát ez nem tragikus. És volna még egy kérdésem, és itt Helga Trüppelre reflektálnék. 2019-ig tudjuk a kulturális fővárosokat, tudjuk, hogy ez már nagyon régóta megállapodtunk ebben. 1999-ben tudtuk, hogy 2004-ben és 2007-ben új tagállamok csatlakoznak, és már akkor azt mondtuk, hogy 2019-ben egy város minden tagországban megkapja címet. Ez azt eredményezte, és Luxemburg tette meg önkéntesen a kezdő lépést, hogy utána ö, voltak keleti fővárosok is. Szibiu esetében Luxemburg maga választott, a többi esetben maguk a tagállamok tehették meg a javaslatot, illetve nekik kellett megtenniük. Számomra az az érdekes kérdés, hogy mi történik 2019 után. Úgy gondolja-e, hogy továbbra így kellene folytatódnia, ahogyan eddig is volt, minden évben egy város vagy két város, vagy lehetne másik, más lehetőség is? Hendiko Sepkesz asszony ezt megcsinálta Luxemburggal, nehéz volt, de, és de tudom, hogy Maastricht is úgy gondolja, hogyha a régiót bevonja a kulturális főváros címbe, akkor nagyobb súlyt kaphatna a város. De úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnál ez nem sokat számít. Tehát összegezve, mi legyen a helyzet 2019 után? mert ha korábbiakhoz hasonlóan csak egy városnak adjuk meg a címet, akkor két generáció is várni kell, még egy adott tagország sorra jut. Én azt gondolom, hogy ez nem szolgálja az ügyet. Elvész a kulturális főváros címnek a vonzereje ezzel. Természetesen el kell gondolkodnunk azon, hogy mi legyen a zsűrivel 2019 után. és hallottuk, hogy az ember csak három évig lehet tag ebben a zsűriben, és nem tudja nyomon követni, hogy mi lett a projekte, vagy mi lesz belőle, akkor tudjuk, hogy ez nyilvánvalóan egyfajta korlát. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy lehet -e ezen változtatni. És van nekem is egy kérdésem, gondolja-e, hogy ez a monitorozás, ez az ellenőrzés, amelyet mi akartunk, elég hatékony-e? Emlékszem arra, hogy Isztambul csodálatos pályázatot nyújtott be, civil szervezet belé emberek is részt vettek ennek kidolgozásában. Amikor kulturális fővárosá vált Isztambul, akkor ezeknek, az embereknek, akik részt vettek a pályázat kidolgozásában, nem volt már szavuk a projektben. Ez nem történhet meg véleményem szerint. Valahogy meg lehet ezt akadályozni? És elegendő-e a monitoring ehhez? több kérdés volt ez egyben. Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor megadom az hölgyeknek, uraknak a lehetőséget. Vizándúr? Vizándúr, nem? Mégis, parancsoljon. Pambor. Miután engem emlegetett, nos, én tényleg nem vagyok olyas valaki, aki ellenzi a versenyt, de fontos látni, hogy nagyon óvatosan fogalmaztam a dokumentumomban, itt az egyes pont alatt. Én azt gondolom, mindenképpen hasznos volt a verseny, és láthatjuk, hogy hatalmas különbséget tesz, illetve nagyon nagy hatása van. Említettem Kozice, azaz Kassa esetét, hogyha Kassa 2015-ben átveszi a kulturális főváros címét, akkor összesen tíz éve volt előzőleg arra, hogy előkészítse a projektet, mert előre tudta, hogy meg fogja kapni a címet, és itt nem volt verseny, nem volt konkurencia. Ez sajnálatos, és éppen ezért az első körben nem támogattam ezt a javaslatot, úgy mellesleg, de aztán ott helyben megbizonyosodhattam a dolog sikeréről a monitoring során is. A jó előkészítés jó dolog, eredményt hoz. A nagyobb felkészülésre mindenképp szükség van, ebből ez látszik, és nagyon fontos, hogy kötelező jellegű vállalásokról legyen szó egy ilyen folyamat során, tehát amire kötelezettséget vállalt a város, az meg is valósuljon, ez nagyon fontos. Ez a, az egész dolognak a lényege. Nyomon tudjuk ezt követni, megpróbáltuk a monitoring során ezt meg is tenni, és a különböző eljárásokat folyamatosan változtattuk, annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Az Európai Bizottság is segítséget nyújtott nekünk ebben, ez már elhangzott. De ez az Európai Bizottságban talán egy túl kicsi egység osztálynak kell foglalkoznia ezzel a munkával. Ha már nem három-négy jelöltről van szó, hanem mint Spanyolország és Lengyelország esetében sokkal több pályázatról, akkor túl nagy a nyomás rajtuk, és rajtunk is. Nagyon fontos ezt látni, és figyelembe venni a jövőbeni szabályok kialakításakor. Fontos, hogy rugalmasságot biztosítsunk. Elnök, 2019 utáni időszakra vonatkozóan nincs javaslata. Nincs. Jó. Glendis asszony. Okay, uh... Köszönöm. Itt arról a dokumentumról beszélünk, amely sokkal nagyobb terjedelmű, mint a következtetések, ugye bár? És ezt ebből a könyvből vették ki. A kulturális ágazat 2006-ban 2,8 millió embert foglalkoztatott, és ezért ideje lenne már, hogy a gazdasági platformhoz hasonló szerepet kapjon, főleg azért, mert a gazdaság, a hagyományos gazdaság most válságban van, és a kultúrára sokan mutatnak rá, mint előre mutató faktorra, és ezt most már mindenki tudja, Krakó esetében is mielőtt európai kulturális főváros lett, 2000-ben, akkor is láttuk már, hogy 3 millió látogatónk volt évente, és utána is, még az év eltelte után is 1,4 millió látogató volt, és 7-8 millió turista évente fordul meg ott. Tehát nyilvánvaló, hogy érdemes beruházni a kultúrába, mert az idegenforgalmat generál például. Ami az Európai Kulturális Hónap témáját illeti, nagyon csalódott vagyok, hogy az Európai Kulturális Hónap gondolata, amely nagyon jó kezdeményezés volt, leállt egy idő után, és senki sem próbálta újra éleszteni. Pedig szükség lenne egy ilyen programra, egy olyan programra, amely a szomszéd országokat is megszólítja, azokat, akik szeretnének Európai Uniós tagországgá válni. Ez segíteni a megértést ezen országok között, a demokratikus átalakulást ezekben az országokban. Ezt lengyelként is elmondhatom, mert ugyanezt tapasztalom most a saját bőrömön. Tehát jövőre talán érdemes lenne újraindítani a vitát az Európai Kulturális Hónapról, vagy legalábbis olyan kezdeményezésekről, amelyekben Európai Uniós és nem uniós országok is részt vehetnek egyszerre. Szükség van a kulturális triológusra, másokkal való együttműködésre, és ezt beleírtam ide a következtetésekbe is, a kulturális hónap kapcsán elfelejtettem megválaszolni a kulturális politikai kritériumokra vonatkozó kérdést, amely elhangzott. Volt mindig is, és van is egyes országban, ahol ez persze téma, volt belső tárgyalás er ezekről, és leszögeztük, hogy amikor a vita úgy tűnik, hogy politikaivá kezd válni, akkor azt meg kell szakítani, és vissza kell térni a kritériumok lényegi részére, a kulturális kritériumokra a főváros kiválasztásakor. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt hangsúlyozzuk a kérdésre válaszolva. Persze az is igaz, hogy nem vagyunk azért is felelősek, amit az emberek mások gondolnak, a média ír vagy sugároz. Ez egy másik történet, és nem tehetünk felelős lehetünk felelőssé tehetők azért sem, amit egy miniszterelnök mond nyilvánosan még a döntésünk előtt arról, hogy ki lesz a kulturális főváros. Ez nem a mi hibánk, de ami rajtunk múlik, az olyan típusú hibákat, azokat persze igyekszünk száz százalékig elkerülni. Erre nagyon odafigyelünk, ezt hangsúlyozni szeretném. És mivel a 2019-es évre is elkérdeztek, véleményem szerint a kulturális tevékenységeket ö, mindig egész Európára ki kell terjeszteni. Vagyis világos számomra és egyértelmű számomra, hogy ez szükséges, az, hogy most a jelenlegi rendszer mellett ez megvalósítható-e, azt persze nem tudom. Anabita, köszönöm a szót. Én is úgy gondolom, auch, das hogy a rotáció nem volt rossz dolog, és az, hogy két város volt mindig egyszerre versenyben, és ezeket egyszerre választották ki, és kötelező szabály volt ez, amely együttműködést feltételezett, illetve hát generált e, két jelölt város között. Ez nagyon jó dolog volt így, a program feladatai közé tartozott. Ami a monitoringot illeti, a zsűrinek nagyon fontos szerep jutott, és sok vezető igazgató az egyes kulturális fővárosokból azt mondta, hogy ha egyes pillanatban mi nem lettünk volna, és nem lehetett volna a zsűrihez és elnökéhez appellálni, akkor megbuktunk volna. Akkor nem lett volna semmi a programból. Tehát a zsűri többször is közbelépett jó értelemben a bizottsággal együtt, de azért ne felejtsük el, hogy mi a zsűri jogállása, mi a feladata. Ezt mellesleg csináltuk, ez nem lett volna kötelességünk, és nagyon sok időbe és munkába került ez, hogy ezt a fajta támogató tevékenységet jól végezzük. Tehát, ha, ha tehát ugye, ha valódi versenyről van szó, akkor ezt a grémiumot másképpen kéne kialakítani. Az a benyomásom, hogy jobban be kéne vonni az országokat magukat. Mert a nemzetállamok, a nemzet a tagállamokat is be kellene vonni a felelősségbe. És amiről most Vilent kolléga beszélt, a politikai vitákat, plán a pártpolitikai vitákat így lehetne elkerni. Ha a politikai vitákról beszélünk, akkor azt még szépen fogalmaztuk meg, mert végül is kultúra politika nincs, politika nélkül nincsen, de itt az volt a baj, hogy pártpolitikai szintre ment le gyakran a vita, egyik párt az egyik várost, másik a másikat akarta, és a választások után hirtelen beszüntették egy adott város pályázatát, és új jelent meg. Itt emberi konfliktusok és pártkonfliktusok jöttek a felszínre, és ilyen esetekben a zsűri fellépése nagyon jó volt, és tudtunk segíteni valamelyest, de azért a városok szempontjából ez nagyon rossz volt, és jó lenne megteremteni a korábbi kulturális fővárosok tapasztalataira való vissza támaszkodás lehetőségét is, mert nagyon sok tapasztalatot nyertek ezek a városok a pályázás és a megvalósítás közepette. Ezek nagyon értékesek, és jó lenne, hogyha beemelnénk a döntéshozásba. De hát már 99-ben a miniszterek olyan döntést hoztak, amilyet, és ez nem volt jó de intenzív vita zajlik. Mikrofont kérünk, mikrofont. Ha jól tudom, van eszmecsere a régi és jelölt városok között, nem? tudom már létezik egy ilyen együttműködés, például Maastrichtban éppen ö, Essen, Maastrichtból eszembe mentek, és Turkuba és Tallinnba is ellátogattak, és tartják a kapcsolatot. Ez egy informális hálózat, informálisan létezik, de ezt strukturálni lenne érdemes, mert akkor, ha ez sikerülne, akkor állandó fórum alakulhatna ki, ahol ezt a fajta párbeszédet lehetne folytatni, és struktúrált lenne maga a párbeszéd is. Hát van ilyen gyakorlat, de ez mindenkinek rá van bízva a saját ízlésére, akaratára, hogy részt vesz benne. Tehát akkor a bizottságnak ezt javasoljuk majd. Kori, kap még szót, aztán a bizottság. Köszönöm szépen a szót. Van egy kérdésem. Nem annyira értette meg az eljárást magát. mint Santiago kérdésére sem válaszolta, kicsit úgy érzem magam én is. Nos, a megjegyzésben, vagy fejezésben az szerepel, hogy 2013-ig a mostani eljárás lezárul, és 2013 is 2013-tól a tagállamok egy várost jelölnek ki, vagy neveznek ki. Szeretném megtudni, hogy milyen szerepet kapunk mi parlamentként, Európai Unióként, és ami a bizottságot és a tanácsot illeti. Tehát regisztráljuk majd a, azokat a városokat, amelyeket a tagállamok terjesztenek elő. Ha ezzel most már nem tudunk változtatni, akkor 2019 után azért aktívabb szerepet kellene szánni az európai szerveknek és az európai örökség jelzésnél kettő javaslatot követeltünk. És akkor a szakértői zsűri, szakértői zsűri valóban ki tudja választani azt, hogy melyik a jobb javaslat. Kiváltképpen, ami az EU célkitűzéseit illeti ebből a szempontból, aztán érdekesnek tűnik az, amelyet az elnökünk javasolt, hogy egy kicsit ki kellene szélesíteni a jelöltek körét. Az egyes tagállamok különböző jelölteket neveznek ki. Azt mondják, nem csak a város, hanem az egész vonzás körzete, a régiója figyelembe vehető. Az egész egy téma, egy téma köré épülhetne, amely speciális. A városra jellemző elemeket vesz figyelembe, de esetleg szomszédos városok is fel tudnák venni ezt a fonalat 2019 ben Ma azt tettük, amit tehetünk. Azt csináltuk, amit csinálhattunk, viszesz. Elfogadtuk a javaslatot, Wroclaw és San Sebastian esetében. A zsűri állt elő ezzel a javaslattal. Nem mi vagyunk a szakértők, nem tudjuk ezt, nem ítélkezhetünk, ez egy eljárási mm, folyamat, semmi több. De meg kell csinálni, mert ez egy olyan feladat, amely közös feladat. Ami számomra problémás. Nem tudom, hogy miért gondoltam, de mindig azt gondoltam, hogy minden országnak legalább két várost kell jelölnie, hogy lehessen választani. Nem tudom, lehet, hogy nem értem, hogy mi van ide írva, mert ez őrültség. A zsűri, ha csak egy javaslat van, a zsűri azt mondja, nem ez nem jó, akkor mi történik? Emlékeztek? Patrasznál volt egy ilyen eset. Őrült helyzet volt. Rokká az elődöm kikelt magába, mert nem értette meg, hogy Görögország miért Patrász javasolta. Megpróbálta a partnereit, megpróbálta meggyőzni a pártbeli kollégáit, hogy vonják vissza Patrász, de nem volt más javaslat. Mi azt kértük, hogy minden állam két város jelöljön. Mi Németországot illeti, volt egy hosszú lista, 8-10 vagy még több város régió jelentkezett. Németországban választási lehetőségünk volt. Német lengyelváros, Görlitz és Essen volt a két város. Németország kiválasztotta a kettőt, Görlitz városát és Essen városát, és a szakértői zsűri döntött. Németországban elég nehéz volt a tíz városból kettőt kiemelni, de a kettőből aztán a nemzetközi zsűri választhatott. Kérem szépen, valaki mondja már nekem, lehet, hogy a bizottság tudja a választ. Adjuk meg a szót a bizottságnak, talán megtanulunk valamit, hogy megtudunk valamit, hogy mit szeretnének. Szuhán úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Erre a pontra reagáljak? erre pontra vonatkozóan. Jó. Most a tanács és a parlament 2006-os döntését kell követnünk, igaz, hogy a tagállamok, amelyekben vannak fárosok, 2013 Kassa lesz és Mászej, de már elkezdődött 2007-ben a kiválasztási folyamat az új szabály értelmében. Ezek voltak az első városok, Szlovákia és Franciaország, hogy volt kötelező verseny a két országban. A határozatban az szerep, hogy alulról felfelé építkező javaslat van. Az ország nem egy javaslattal áll elő, hanem egy versenykérást, egy pályázatot kell meghirdetni, hat évvel a kitűzött év előtt. Van egy elő kiválasztási folyamat, ez nemzeti és európai zsűri tagokból áll, ahogy most mindenében ugyanúgy járunk el, aztán van a végső kiválasztás az azt követő évben. Tehát ezt 2007 óta így csináljuk. 2013-ra vonatkozóan amiről ön szól Essen és Pécs. Ez volt az előző szelekciós folyamat része. A tagállamok önkéntes alapon, Németország például megtette ezt, hogy volt egy előzetes szelekció, és kettő várost javasolnak. Pécs csak egy jelölt. Tehát Magyarország esetéről csak egyben csak egy jelölt volt. A zsűri nem tudott választani. Éppen ezért ez volt a parlament és a tanács közös határozata mögött, ez volt a cél, hogy legyen kötelező verseny. Egy eset van 2007 óta, amikor csak egy városunk volt, ez Belgium esetében volt. De még ebben az esetben is volt egy pályázat, egy jelölt, egy volt, ott az előszelektálás és a végső szelekció kiválasztás, ez egyetlen eset volt 2007 óta, és legalább két jelöltünk volt minden országban azóta, és Spanyolország esete ugye 16 jelölt várossal, de most 2019-ig a parlament és a tanács 2006-os döntése alapján folytatjuk. A 2006-os határozat azt tartalmaz, hogy minden országnak legalább két javaslattal kell előállnia. Jól értettem? Nem. Nem? Nem jól értettem? Rosszul értettem? A 2006-os határozat azt mondja, hogy kötelező alulról fölfelé építkező pályázatot kiírni. Nincs minimális előírás hogy alulról fölfelé haladunk. Hát annyi, tag, annyi jelölt van, amennyit akarnak. Lengyelország esetében, vagy a Belgium esetében egy jelölt volt, a többi országban legalább kettő, de Spanyolország esetében 16 jelölt város volt. Ez Szuhán úr. Még egyszer szeretnék erre visszatérni. Ugye belföldön volt egy verseny. Legyen egy alulról felfelé verseny. Végül az országnak, ha van lehetősége, az országnak két javaslatot kell eljutatni a zsűrihez, vagy elég egy javaslatot előterjeszteni? Nem, az ország nem javasol semmit a zsűrinek. A javaslatot, ami alulról fölfelé kerülnek kidolgozásra, van egy európai és egy nemzeti tagokból álló zsűri, ez egy közös zsűri, európai és nemzeti zsűri, az előszelekcionál, és egy éve később van a végső kiválasztás. Ez a közös nemzeti európai zsűri egy várost javasol a tagállam a és minisztériumának, a tagállam kormányának lehetősége van a tanácshoz egy várost eljutatni. A parlament szerepe ebben a folyamatban az, a parlamentnek joga van két európai zsűri tagot kinevezni, és a parlament a, választása kapcs- a, választás, a kiválasztásról fogalmazhat meg véleményt. Be kell tartatni a szabályokat. Még mindig nem tudok többet, mint az előbb, lehet a többiek megértették, majd akkor négy szem közt elmagyaráztatom. Úgy látszik, csak én nem értem. A kérdés egyszerű, Fiszaszó sem tudja. Andreas még egyszer németül elmagyarázom talán. Nyilvánvaló, ugye történt egy váltás a kiválasztásban Németországnál, még egy ilyen elővizsgálat volt az országon belül, amelyből a két várost kiemelték. Ma nincs már ilyen szűrő, hanem 16 város, Németországban is a 16 német város most mind pályázhatna. Ez a különbség. Nincsen szű, előszűrő, mindenki jelentkezhet. Aztán van az, a elő, az előkiválasztási folyamat, a 16-ból 4-et, 5 2-t kiválasztanak, és ezeknek lehetőségük van továbbra folytatni a pályázást. Elnök asszony, rossz megközelítést választottunk, mert ma reggel is idegesített engem. Santiago, te is megértetted? Megértetted? Mindenki jelentkezhet, jó? Az országból. A kiválasztott országból mindenki pályázhat, és a zsűri a 16-18-19 városból kiválaszthat egyet. Az államnak ahhoz van, van joga, hogy legyen egy LKF-e. A városok maguk pályáznak a bizottságnál, a zsűrinél, önöknél természetesen. Világos? Oké, rendben. Na, a bizottság szeretne még valamit a 2019 utáni időszakról mondani. Kérem, tessék, kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hiszem, hogy meg tudom világítani ezt a helyzetet, mármint hogy mi fog 2019 után történni, mert a bizottság még nem hozott döntést. Amit el tudok mondani, az az, hogy mely, az, mely folyamatot kívánunk mely folyamatot kívánjuk bevezetni. Nagyra értékelem az önök kezdeményezését, hogy ezt a meghallgatást megtartsuk, mert ez egy újabb mozaikkő, a konzultációk mozaikján e, minden érintettet meghallgatunk, és azt szeretném elmondani, hogy van online konzultáció elég magas részvételi arányjal, az eredményeket már közétették, volt ugye itt Brüsszelben meghallgatás tavasszal, májusban azt hiszem, vagy márciusban. A, volt egy közmeghallgatás, <clears throat> van egy értékelési jelentés a jelenlegi városokról 2006-os döntés követően, nagyon sok forrás áll rendelkezésre, amelyet figyelembe veszünk a döntéseink során. Ön három zsűritagot hívott meg, de hét zsűritag van, és állandó kapcsolatban vagyunk velük, és a következő időszak kérdése minden ellenőrzés során napirendre kerül. Elnök asszony, amúgy szerettem volna visszatérni az ön kérdésére, mert a monitoringról senki sem mondott semmit szeretném kérdezni, hogy a 2006-os monitoring működik-e vagy nem. A kérdés, a monitoring nagyon fontos elem, a kötelező monitoring beépítése a határozatban kiváló dolog volt, ami a zsűritag ajánlásait illeti. A zsűri ajánlásai alapján van egy informális monitoring. Egy évvel a kiválasztást követően, a tanács kinevezi az LKF-et, akkor van az első monitoring fázis. A monitoring nagyon fontos elem kell maradjon a jövőben is a bizottság részéről. A zsűri függetlensége nagyon fontos. Azt kell mondjam, hogy minden esetre kitartunk amellett, hogy legyen európai zsűri, mert mi úgy gondoljuk, hogy az európai zsűri mindig is garantálta a magas művészeti minőséget, illetve a pártatlanságot, az igazságosságot. Ha van valami, ami stabil ebben a kiválasztási folyamatban, ez a magas szintű, magas színvonalú profizmus, a pártatlanság és igazságosság, amelyet minden kiválasztási folyamaton tudtunk garantálni, ez továbbra is, a jövőben is így lesz. Egy megjegyzést tennék a hálózatépítésről, ezt említették, hogy ez egy nagyon fontos elem lenne a jövő szempontjából. Igen, igaza van, van egy hálózat, e- ez egy informális város hálózat. Többször meghívtuk őket bizottságként, először azt hiszem 2007-ben meghívtuk az informális hálózatot, és megkérdeztük tőlük, szeretnének segítséget kapni a bizottságtól? Szeretnék, hogyha a, a kódos programban ö, lehetőséget teremtenénk önöknek arra, hogy formalizálják, tegyék hivatalos alázatot, és mindig azt mondták ezek a városok, hogy nem akarjuk ezt ö, formálisá tenni, hanem informálisá, ö, informálisan szeretnénk fenntartani Évente kétszer találkoznak az soros lkf fáros a vendéglátó, még a bizottságot sem hívják meg, sem a zsűrit az üléseikre, mert ők beszámolnak a kudarcokról, a negatív eredményekről, persze a pozitívumokról is, tehát mi nem gondoljuk azt, hogy bele kellene avatkoznunk, mert jelenleg azt látjuk, hogy zöggenőmentesen működik ez. Ami az európai dimenziót illeti, van a határozatban az európai dimenzióról szóló kitétel, és teljesen egyetértek valamennyi zsűritaggal, akik ezt a problémát megfogalmazzák, ugyanakkor nagyon nehéz itt expliciten fogalmazni, mert nagyon nagy a diverzitás. Európában vannak nagy országok, nagyvárosok, kisországok, kisvárosok, és vannak nagyon picik is. És vannak centrális helyzetű, vannak határhelyzetű városok, tehát az európai dimenzió nagyon sok mindent jelent. Tallinnban teljesen más az európai dimenzió, mint Márszejben. Tehát nagyon explicit módon kéne fogalmazni, csak hogy ez nem olyan könnyű, és ahhoz, hogy kvantifikálni, explicitálni lehessen ezeket a dolgokat, ahhoz nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség, és valószínűleg nem is lehetséges teljesen. Egyetértek persze azzal is, hogy nem csak a külföldiek számával lehet mérni ennek a hasznát, akik oda látogatnak. Van egy, ö, egy európai parlamenti képviselői kérdés, amely ugye az európai ö, kulturális fővárosok évének gazdasági hatásaira kérdezzel. Sok tanulmány létezik erről. 2005-ben jelent meg az első ilyen, amely a kulturális főváros gazdasága címet viseli, ugye a kulturális fővárosokról van csak szó. 2006-ban a Kultúra gazdasága című tanulmány jelent meg, és ebben is szerepelnek a fővárosok, és 2010-ben pedig megjelent egy tanulmány a kreativitásról, amelyben több fejezet foglalkozik velünk. És kötelező külső értékelést is kell végezni minden évben, és a gazdasági hatást is mérjük, mérik most már. Tehát mostanra az Európai Kulturális Főváros program kinőtte magát ilyen értelemben is. Olyan európai gazdasági tevékenység ez, amelynek gazdasági uh, hatása is mérhetővé vált. Köszönjük szépen. Lenne még egy kérdésem, azt mondta, hogy európai zsűri. Hát persze, hogy európai zsűri, miért mi más lehetne? Azt mondta, hogy legyen európai zsűri. Miért ön szerint nem az? Vagy amerikaiakat is meg akart valaki hírni, vagy ázsiaikat, vagy, vagy rosszul értettem önt? Ezzel azt akarta mondani, hogy maradjunk meg az európai összetételű zsűrinél? Mire gondolt? Mit ért európai zsűri alatt? Jelenleg két típusú zsűri létezik, amely együttműködik egymással. Az egyik az európai zsűri, amelyet az Európai Parlament Tanács, a Régiók Bizottsága és a Bizottság állít össze, és vannak a nemzeti zsűrik. Tehát a nemzeti európai ellentétet emeltem ki. Ön előtt ül három olyan képviselő, akik ezt a rendszer tisztaságot képviselik. Jó, jó akkor félrejtettem, tehát azt hiszem, hogy az európai, az amerikai vagy ázsiai ellentetjeként hangzott el. Nem, jó világos, te... Rendben. Vízentúr, mit kíván hozzáfűzni? Igen, a zsűri szerepéről, ha már itt tartunk, nem lenne rossz ezt a kis kitételt itt megnézni, hogy a jövőben ne csak angolok és osztrákok legyenek a zsűriben. Tehát legyen több együttműködés a kiküldő szervezetek között, hogy tényleg Euró, egész Európát reprezentálja a zsűri. A parlament igyekszik mindig megteremteni ezt a sokféleséget, de hát kettővel ugye nehéz lefedni sokat, talán a kormányoknak, a bizottságnak kéne a figyelmét felhívni arra, hogy itt egy nagyobb spektrum meghívására, szerepeltetésére is szükség lenne, minimum a 27-ekre, és akár olyanokra is, akik még be akarnak ebbe lépni. Ezt nem felejtjük el. Köszönöm, hogy elmondták, hogy a zsűri, illetve a hálózat, az laza hálózat, amely évente háromszor ülésezik különböző helyeken, tehát működik, és nem feltétlenül szükséges strukturálisan meghatározni, hogy ez hogy működjék. Az önkéntesség elvével együtt is ez jól működik, tehát van, aki azt mondja, hogy ez jól van így, ahogy van. Van még kérdés, csak nem nagyon lesz már időnk a válaszra. Mi lesz 2019-el? Képesek leszünk vagy másképp fogalmazom, 2019 után szerintem nem tudunk majd visszatérni, az egy kulturális főváros hagyományára visszatérni, mert akkor ez nem, nem fog működni. Tehát van-e elképzelése már bárkinek arról, hogy esetleg két ország fővárosait jelöljük majd, vagy lehetővé tesszük, hogy azok az országok, amelyek még nem tagok, de már csatlakozási uh, igényüket bejelentették, a Nyugat-Balkánra gondolok elsősorban, hogy ők is pályázhassanak, vagy pedig tehát nem, nem akarom a szájukba adni a választ, de van-e erről gondolkodás, hogy legyen ilyen? Igen, persze, elnök asszony, ezek mind olyan opciók, amelyekkel foglalkozunk. Nyilván nem fogjuk azt javasolni, hogy hogy majd az egy városra térjünk vissza, minimum kettőt, lehet, hogy többet fogunk javasolni majd a jövőben. Értékeljük, teszteljük a különböző lehetőségeket, a rotáció rendszerét, országcsoportok rendszerét. Ezekkel minden foglalkozunk a hatástanulmányunkban, amelyet hamarosan a bizottság keretei között fogunk majd, a bizottság, bizottsági munkanyaként fogunk nyilvánosságra hozni. Tehát igyekszünk a legjobb javaslatot megoldást megtalálni, ugyanakkor figyelembe vesszük azt is, hogy Európa és az európai kultúra nem csak a 27 tagállam kultúrájának a konglomerátuma, erre is próbálunk reflektálni, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a, a nemzetközi vagy az európai dimenzióját is e, a dolognak, ideértve hogy a tagjelölt államokat is jobban figyelembe venni. Online konzultációt folytatunk harmadik országok részvételéről, tehát ezzel foglalkozunk, nem fogjuk elfelejteni. Akkor jó irányban haladnak, ha jól értem. Van-e még kérdés? Santiago, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy rosszul hallok-e, vagy mi van velem, de vagy túl sokat néztem meccset az utóbbi napokban, vagy túl sok meghallgatáson voltam, sajnálatosnak tartom, hogy ezekről a javaslatokról csak igennel vagy nemmel lehet, ha egyáltalán dönteni. A kritériumok rendszerre nem elég erosoló vita, nem elég nyitott, csak rábólinthatunk. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy aktívabban részt vehessünk a vitában? Tehát nem tetszik nekem ez az egész rendszer, legalább két javaslatra van szükség tagállamonként, és, és ha valakinek nem sikerül, akkor majd legközelebb kerülhessen sorra, de ha csak egy ö, városról van szó, akkor arra csak rábólintani lehet, vagy nemet mondani rá. Kollégák, osszuk fel a problémát. Minden ország, amelyet kiválasztanak, jogosult egy várost egy várossal rendelkezni, kulturális fővárossal. Ez több város is, jelent, több város is jelentkezhet erre a posztra. Nem a saját fővárosnál kell jelentkezni, hanem az Európai Bizottságnál és a zsűrinél. A zsűri végzi el a kiválasztási eljárást, és minket bevonnak, ugyanúgy, ahogy a tanácsot is, amennyiben mi küldhetünk szakértőt ebbe a zsűribe. Én nem vagyok szakértő, nekem nincs időm, kompetenciám ezeket az or- városokat megvizsgálni ilyen szempontból. De éppen ezért két szakértőt kijelölhet a parlament, és ezek a többi szakértővel együtt minden anyag megvizsgálása után társult közös döntést hoznak a zsűriben arról, hogy melyik város a legméltóbb. Ezen nem lehet változtatni, ugyanakkor az eljárás mellett vannak gesztusok is, már ez is maga gesztus volt, hogy mi két szakértőt küldhetünk, de nem a bizottság, nem a tanács dönt önállóan, a tanács csak a zsűriről dönt, a zsűrit pedig szakértők alkotják, mi nem vagyunk szakértők, tehát minket személy szerint parlamenti képviselőket ebben nem kell, lehet bevonni, és ezen szerintem nem is kell változtatni. Nekünk ahhoz van jogunk, hogy két szakértőt javasoljunk, a városoknak, tagállamoknak pedig javaslattételi joga van, és ez jól van így, hogy egy országból egy-két, orsz, egy-két várost jelölhetnek, ha persze maguk a városok nem akarnak jelentkezni, mint ahogy Belgiumban csak Mons akart, akkor hát ezt nem lehet befolyásolni, de be kell adni nekik a lehetőséget. Ugye Luxemburgban is nehéz lenne két kulturális fővárost javasolni. Ebből Luxemburg, ebből a helyzetből azt vonta le következtetésként, hogy a szomszédországgal fog össze, vagy más régiókkal a térségben, és ez jó ötlet volt szerintem. Tehát én azt mondanám, hogy a kulturális főváros kapcsán gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehetne megszervezni azt, hogy országokat is lehessen, egymással határos országokat egyszerre pályáztatni, vagy legalábbis közösen bevonni. De hát ezt majd a szakértők eldöntik, erről már beszéltek is itt, hogy hogy több tagállamnak is elő kell fordulni a listában, az világos, ez nyilvánvaló. Nagyon körültekintőnek kell lenni. Úgy gondolom, hogy Ann és kollégái és a főnöke kezében jó helyen van ez a döntéshozás. Ez kis csapat, de nagyon hatékony csapat, és jövő tavasszal szerintem nagyon jó javaslatot fognak majd ők is előterjeszteni a befutott jelentkezések alapján, és majd ha akkor már tudunk többet erről, akkor erről persze újra vitatkozhatunk, vagy javíthatunk rajta. Köszönöm a három szakértőnek, a bizottságnak, és akkor rátérünk most a következő napi rendi pontra. Mindenkinek köszönöm a megjelenést. So, jetzt haben wir was Schönes. Most egy, ez is szép volt, most ami szép kökezik, az előző is szép volt, elnézést. Mindenkinek jó utat kívánok amúgy. Most pedig esze, eszme cserje lesz. Matthew Sherman, Konstantinos Nataninos és José Daniel Tarma martinez ők a, a Nagy Károly ifjúsági ö, díjat 2008-ban hozták létre, tehát nem olyan régi, talán valamit mondhattok majd a díjról is. Nem fogom húzni az időt, mert olyan nagyon sok képviselő nincs már itt, de hát a munkatársaink is hallgatnak minket, minket és önöket, mi nyitott fülekkel hallgatjuk önöket, kérem szépen egymás után a harmadik díjazott, José Tormo Martínez, el tudják kézdeni, hogy mit csináltak. Nem tudom, hogy van esetleg egy PowerPoint előadásuk, van-e valami bemutatnak. Kérem, hogy jöjjenek előre. Haben Sie nachher auch was? Do you have also something on the to show? Yeah? Come here. Jöjjenek ide fel a pulpitushoz. Uh, just to tell you how, how, how we did it. Uh, Elmondom, hogy hogy csináltuk. 2011-ben 245 projekt 27 tagállamból került a pályázatba. Minden projektet két szintes szelekciós eljárás során választottak ki. A projektet nemzeti zsűri nézte meg, két, kép, európai parlamenti képviselőből állt, illetve két ifjúsági szervezeti képviselőből. A 27 nemzeti díjazottat egy európai zsűri vizsgált meg, Buzek elnök maga és három másik képviselő a Sárlemány Alapítványból is még megvizsgálták és kiválasztották a három díjazottat. José Daniel Tormo Martínez Spanyolországból következik. You have the floor. Öné a szó, uram. Bien, eh, hablaré en español porque estoy seguro que los traductores de esta sala... Spanyolul fogok beszélni. Biztos vagyok benne, hogy a tolmácsok eh, jó munkát végeznek, illetve jobb tolmácsolást produkálnak, mint hogy én próbálkozzam angolul. Az ifjúsági, Károly, a Nagykároly Európai Ifjúsági Díjról van szó. Sok millió európai egyetemi hallgató más európai országokban tanul, mint ahonnan származik az Erasmus programnak köszönhetően. Magam Valenciából jövök, ez egy európai város. Évente 6000 Erasmus hallgató tanul nálunk. Mi az Erasmus, az úgynevezett Erasmus generáció részeként meg vagyunk győződve arról, hogy Európa nagyon nagy hozzáadott értéket képvisel. Ez a kulturális projekt szeretné hangsúlyozni, mi az, ami különbözővé véted bennünket, és mi az, ami közös bennünk. A kultúra az, amely összeköt bennünket, és az Erasmus ennek a jelképe. Az Erasmus célja, hogy a hallgatókban kifejlesz az emberi potenciált. Sokan úgy gondolták kezdetben, hogy tipikus hallgatói kapcsolatokat szolgál csak az Erasmus külföldön, és egy másik kultúra megismerését szolgálja csupán. Azonban sok európai országban vagy városban, gondoltuk mi korábban, kis közösségek születnek ennek révén, nemzeti szinten gondolkodó és saját anyanyelvüket beszélő csoportosulások jönnek létre ezen külföldi városokban. Ugye a cél nem az, hogy párhuzamos realitások, valóságok alakuljanak ki, Azonban megmutatkozott, hogy az Erasmus hallgatók mindenképpen Európába utaznak. Akár Hollandiába, akár Spanyolországba utazik az adott egyetemi hallgató, Európába utazik, és beigazolódott az is, hogy integrálódnak ezek a hallgatók, részt vesznek az adott egyetemek társadalmi életében, és ezen városok nagykövete is lesznek valahol, és persze idegen nyelvet is tanulnak. Kezdődik ez mindjárt az első napon, amikor megérkeznek. Tudjuk, az óra ketyeg, ezért az egyetemi hallgatók kihasználják ezt a rövid időt, ami a rendelkezésükre áll, amennyire csak lehet, és a más országból érkező egyetemi hallgatók, Erasmus hallgatók szintén ugyanebben a csónakban eveznek, ugyanez a helyzetük. Nyilvánvalóan ezek az egyetemi hallgatók ezt a rövid időt megpróbálják kihasználni, a javukra fordítani. Három évvel ezelőtt egy hivatásos színészcsoport Valenciában, amelynek én is tagja vagyok, és amely társadalomtudományi hallgatókból áll, valamint társadalomtudományi diplomával rendelkezőkből mi hoztuk létre és alakítottuk ki az Erasmus ö, szénét, ez egy európai kulturális projekt, amelynek a székhelye a Valenciai Egyetemen van. Az Erasmus projekt képezi az alapját ennek a csoportosulásnak, illetve projektnek. Olyanok, olyan egyetemi hallgatókat és végző, végzette, egyetemen végzetteket fog össze, akik valamilyen módon színészi tevékenységet folytatnak. A mi célunk az, hogy ez az Erasmus hálózat képüljön, ahol kulturális tapasztalat és eszmecsere folyhat az Erasmus hallgatók és a helyi hallgatók között. Egyfajta európai kreatív térként tevékenykedik ez a hálózat. Az a projekt Valenciában két éve létesült, és azt hiszem nagyon nagy sikereket könyvelhettünk el ez idő alatt. Rövid leírást szeretnék adni most erről. Miért kezdtük a színművészettel, és hogyan szervezzük a kurzusokat a Valenciai Egyetemen. Empezamos siempre, todos los años, con el teatro. Tehát, minden évben a színházzal kezdődik minden. Miért a színházzal? Azért, mert a színművészet, illetve a színház lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy egy évi kemény munkát végezzenek, ami aztán megmutatkozik az eredményben is, és a különböző színművészeti, színművészeti irányzatok, vagy ágak, ból aztán egy év alatt létrejön egy közös produkció, és egy európai hallgató beépítheti az ismereteit, a kreativitását, az elképzelését az Európai Színházról ebbe az előadásba, amely megszületik az együttműködés eredményeképpen. A kapcsolatteremtés a nézőkkel, és ennek a tapasztalatnak a közvetítése a hazai egyetem felé rendkívül fontos. Minden Erasmus hallgatót felszólítunk arra, hogy vegyenek részt ebben a projektben. Évente több mint 200 Erasmus hallgató és helyi hallgató érkezik hozzánk, és mi válogatást szervezünk, 20 főt választunk ki, akik kisebb csoportokban dolgoznak egymással. A résztvevők 70%-a Erasmus hallgató, 30%-a pedig helyi valenciai egyetemi hallgató. Az egyetem finanszírozta eddig ezt a programot. Van egy színművészeti professzorunk, és van még egy másik egyetemi tanár is, akik közösen egy éven keresztül irányítják ezt a projektet. Ezek a munkacsoportok két részre oszlanak. Egyrészt van egy februárig tartó szakasz, és utána első ízben felléphetnek a hallgatók, és előadhatják a műveket. Ezek kisebb darabok, amelyek mindegyek szakasz lezárultával előadásra kerülnek, és a különböző tagállamok drámáiból merítünk e célra. Láthatunk egy képet, ez volt az első bemutató. 16 tagállamból érkeztek a hallgatók, akik részt vettek ennek a megvalósításában. Evidentemente... Ez volt a legutóbbi műsorunkra tűzve. Egy végső nagy előadás zárta az egyéves munkát, amelybe ugye belefolyt a hallgatók teljes munkája. Az elmúlt két évben Több mint 40 fesztiválon tudtuk bemutatni az előadásunkat, mint helyi, városi, mint regionális szinten. Két díjat nyertünk, nemzeti díjakat nyertünk egymás után. Ez azt mutatja, hogy a különböző országokból érkezett hallgatók munkája sikert aratott. Több mint tízezer néző nézhette meg az előadásainkat a különböző színházakban és szabadtéri színpadokon. Itt tizen, e, ezen a képen azt láthatjuk, hogy 13 országból érkezett egyetemisták közösen színpadra állították ezt a művet. És utaztunk is az előadással Bulgáriába, Görögországba, Spanyolországba, Innen érkeztek egyébként a hallgatók is. Ugyanezek a hallgatók természetesen más területeken is aktívak. 200 hallgató vesz részt a projektünkben, ebből 120 volt Erasmus hallgató. A nagy valenciai fesztivál alkalmával 2011-ben volt egy előadásunk, és volt egy utcai előadásunk is, az európai hallgatók ott is meg tudták mutatni, hogy mennyire fontos számukra az európai eszme továbbvitele, továbbfejlesztése. Aztán volt egy fotókiállításunk is, és számunkra rendkívül fontos volt, hogy az idén az Erasmus programunk más európai egyetemeken, így például Márburgban is kezdett kibontakozni. Krakóban, Bolonyában és Kopenhágában is megtettük már az első lépést ebbe az irányba. Miért? Azért, mert nem akarjuk, hogy csak Valenciára korlátozódjon ez a projekt, szeretnénk, hogyha egész Európára kiterjedne. Március 29-én, eh, 30-án Valenciában egy ülést tartottunk, illetve egy konferenciát, hogy egy Erasmus hálózatot hozzunk létre, és az ötletet tovább vigyük Valencián túlra is. Összefoglalva tehát szeretnénk egy struktúrát létrehozni, amelyben az európai kulturális tapasztalatok az európai Erasmus hallgatók bevonásával kicserélhetők. Ez a tapasztalat és eszmecsere az európai egyetemi hallgatók között az Erasmus programon belül egy további lépést jelent afelé, hogy igent mondjunk Európára. A nagyobb mobilitás nagyobb európai integrációt jelent, és a kulturális tapasztalatcsere segít mindebben, ez segíti a hallgatók mobilitását, és ez a mobilitás pedig szolgálta, szolgálhatja egy európai identitás és kultúra kialakítását. Szeretnénk kiaknázni az európai egyetemi hallgatók kreatív potenciáját, közösen egy a kultúra Európáját és az emberek Európáját szeretnénk létrehozni. Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy ez láthatóvá váljon minden tagállamban, minden városban. Egy alternatív Európa, egy másik vetülete Európának, amely esetleg kiegyensúlyozhatja azt a képet Európáról, amely a nehéz pénzügyi válság révén alakult ki. És természetesen az Erasmus, ennek az Erasmus projektnek szüksége van az európai intézmények, így önök támogatására is köszönöm. Tines. Köszönjük szépen, Mártinez úr. Nagyon nagyszerű, amit csinálnak és amit bemutatott. Reméljük, hogy sok sikerrel jár. Ez a hálózatozás egyetemekkel, városokkal, egyetemi városokkal, mert az önök ötletével is gazdagodik Európa, most a válság idején több lesz az összefogás, fény kell az alagút végén, és önök ilyen fény. Sok sikert kívánunk a folytatáshoz. Most Konstantin Konstantinosnak adjuk meg a szót. Ők kapták a második díjat, 10 percet kap. Köszönöm szépen. A Balkán határok nélkül civil szervezet amelynek az volt a hátterében 2009-ben Berlinben, hogy megkeressük azokat az embereket, akik öt különböző országban tematikus filmfesztivál létrehozásában érdekeltek. Szerettünk volna a fiatalok körében a Balkán iránt felkelteni az érdeklődést. A szervezők mi azt hiszük, hogy a fesztivál az ifjúságot megmozgatja. Most már Kilenc különböző szervezőnk van, főleg Dél-Kelet-Európából eh, jönnek. Pakasztán különösen jól tudja ezt. A Balkán határok nélkül együttműködést próbál teremteni a fiatalok között és az Európai Média Agency-vel, kép és hang segítségével. Különösen kötődünk kulturális diverzitás fejlesztéséhez a Balkánon. Szeretnénk a Balkán fiataljait más kultúrák iránt megnyitva és fordítva, és a párbeszédet, együttműködést ösztönözni regionális és európai szinten a fiatalok között. Ezért nem csak befogadjuk a fiatalokat, hanem ösztönözzük helyi kezdeményezések létrehozására őket, ösztönözzük a párbeszédet, a mai párbeszédet egy jobb holnap érdekében. A Balkán határok nélkül szeretne a fiataloknak egy fórumot adni az önkifejezéshez, a Balkán kultúrák megismeréséhez, a sokféleség feltárásához és az új tehetségek kreativitás feltárásához. Céljainkat Négyféleképpen próbáljuk elérni, hogy itt látják, a filmfesztivál a legfőbb tevékenységünk. Workshopokat, szemináriumokat és az Interbalkán hálózatot szervezzük Főleg képpel és hanggal dolgozunk, tehát a legfőbb tevékenységünk a fesztivál, amelyet évente, minden évben valamelyik városban megrendezünk. 2010-ben Belgrádban történt meg ez, 2011-ben Aténba megyünk, és a sztrájkok alatt is ott voltunk, sok mindent felvettünk, úgyhogy most új tematikus címünk kifél, kifél a nagy válságoktól. Hosszabb távon pedig a többnyelvűség kommunikáció lesz majd a témánk Tiránában, Albániában 2012-ben. De nem csak filmfesztivál vagyunk, mert a fesztivál sikerét más tevékenységek támasztják alá. Ahhoz, hogy a céljaink megvalósuljanak, ahhoz az egyetemi előadásokat is szervezünk, civil szervezetekkel működünk együtt, főleg egyetemekkel, mert úgy gondoljuk, hogy kevés a környező országokban az ismeret a balkán kultúrákról, és megpróbálunk a régió problémáival is foglalkozni. Filmeket szoktunk bemutatni egyetemeken, amely bevezeti, amelyek bevezetik a workshopokat, illetve amelyekről úgy gondoljuk, hogy a fesztivál legjobb filmjei voltak. Persze mondom, hogy mondom, workshopokat is szervezünk. Az a célunk ezekkel, hogy a fiatalokat különböző kelet európai országokból összehozzuk, vitáztassuk őket, és közösen valamilyen pozitív hatást generáljunk. Már három ilyen workshopunk volt 2011-ben, Skopjében, Tiránában és Aténban, júniusban az volt az utolsó, akkor már ezzel a címmel, amit mondtam, hogy kifél a nagy válságtól. Végül pedig szólnék az Interbalkán hálózatról. Ennek a célja az, hogy a fiataloknak egy olyan hálózata jöjjön létre, illetve hát most már létrejött, működjön, amely egyre aktívabb, proaktívabb terjed a régióban, és fiatal szakembereket egyesít, a környékről, azzal a céllal, hogy ezek nagykövetként képviselve saját hazájukat, kultúrájukat, egymást tanítsák, egymástól tanuljanak, és gondolatokat, eszméket cseréljenek, és persze barátságokat alakítsanak, és valami közöset létrehozzanak a régióban. Max Müllerrel együtt úgy gondoljuk, hogy aki csak egy embert ismer, az senkit nem ismer, vagy aki egy kultúrát ismer, az még egy kultúrát sem ismer. Éppen ezért nagyon sok szociális médián jelen vagyunk, az itt felsoroltak. Köszönöm, hogy meghallgattak és meghívtak minket. Köszönjük mi is. Világos, hogy hálózatban működnek kövessék mások is a példájukat, illetve önök is menjenek tovább ezen az úton. Én személyesen is érintettem vagyok, mert én dél-kelet-európai témákkal is foglalkozom, most pedig akkor megadom a szót az első helyezetnek az Egyesült Királyságból. Ugye a legeurópaibb országról van szó. Elnök úr, öné a szó. Um, Köszönöm, angolul fogok beszélni. Elnézést kérek a tolmácsoktól előre. Europe and Me egy online életstílus magazin, fiatalok hozták a fiataloknak, önkéntes alapon működtetik ezt az újságát. A mottónk az, hogy tegyük személyesebb Európát. Mert ha Európa csak a plusz bürokráciával azonos, akkor az európaiak nem tudnak vele azonosulni. A magazinunkat három havonta jelentetjük meg, az online közösség Facebook, Twitter, workshopok is vannak. Hét különböző országból kilenc szerző, több száz szerző Európa minden országából járul hozzá, nemzetek feletti megközelítés valósítunk mi meg. A websájton, web, honnapon mindent meg tudnak nézni. Mi lesz majd? 2015-ben Europe and Me nem csak egy modern újság lesz, hanem egy oktatási platform, ahol fiatal újságírókat lehet kiképezni. Nemzetek feletti megközelítés jellemzi. Mit is éltek ez alatt? A cikkek nem nemzeti érdekek köré csapatosulnak, mint a, az újságok, cikkek, hanem arról, hogy hogyan hat mindez az európaiakra, hogy változik Európa fogalmunk. Európa ez egyfajta ö, tudatállapot, nem feltétlenül az intézmények határozzák meg a fiatal szakemberek kidolgozzák, hogy felkészülnek a, a, az állásukra. A következő szinten szeretnénk tenni a, a vitát. 6-10 hónapon keresztül képezzük az újságírókat, aztán visszamennek a hagyományos újságírásba, és beépítik az általunk, vagy a közösen tanultakat. Négy év múlva vagy a köz, vagy a magánszféra fogja támogatni a mi platformunkat. Tehát három éven keresztül főállású szakembereket lehet majd finanszírozni. Ezt a folyamatot már elkezdtük egy önkéntessel, dolgozunk, aki fenntarthatóvá teszi majd a projektet. Az Action 4.5, ez egy a, úgy nyertük meg ezt a Nagy Károly díjat, a Fifusági nyak, nyak, Nagy Károly díjat, hogy semmilyen támogatást nem kaptunk. Láthatják a dizájnból. Most látjuk az egyént, az agy, ugye a gondolat, gondolkodás, a politikai rész, a szív, az érzelmekről, a kulturális dolgokról szól, a rekeszizom, a szórakoztatás, a bébi, hát ugye az vonza, amitől a babák lesznek, a lábak az közlekedés, az utazásról szólnak, mint látják a cikkeinkből, Um... Az év elején a hatodik érzéket kezdtük, ez a bloggolós platform. A nemzetközi megközelítés valódi eh, zsurnalisztikába torkollik. Lengyelországból a kollégánk eh, a lengyel választásokról ír, és arról, hogy az európai viták hogyan hatottak a mm, lengyel választásokra illetve hogy a lengyel választás eredmény hogy hat egész Európára, erről szól a cikk. Magazin mellett három fő projektünk volt, a röviden ismertetem őket, hogy mit is csináltunk ebben a kontextusban. A workshop. Januárban volt egy workshopunk, fiatal újságírókat kívántuk kiképezni, az eszéik alapján választhatok ki őket, írtak egy eszét a Európáról, 20 jelentkezőnk volt, a témák. A következők milyen nemzetek feletti Európa, mit jelent Európa számomra. Decemberben a Kerber és az Alliance-nak köszönhetően egy Do You Speak European Beszél Európai Jó című workshopot szerveztük meg. Itt a nyelvi kérdések, az, éle, az ételek, a zene, a kultúra kerültek elő. Először üdvözöletünk romániai részvevőt. 650-en jelentkeztek 25 helyre. Lesz majd egy állandó hely a honlapunkon, egy platform lesz, amelyen fiatal európaiak megvitathatják, hogy mit gondolnak Európáról, hogyan kapcsolódnak. Van egy új projekt, Vita Európában, kulcsfontosságú témákról vitáznak. Az egyik, akit látnak a képen, ő egy újságíró, egy másik egy afrikai újságíró, az oknyomozó újságírás képviselő. Most együttműködünk a Kerber céggel és a, külügyminiszter, a német külügyminiszteremmel, a német külügyminisztériummal, a berlini külpolitikai fórum a címe ennek a ö, workshopnak. Aztán még, amit el szerettem volna mondani, nyolc önkéntes találtunk, jó magamat idejétve a közösségünkből, hat és fél ezer fiatal európai töltötte ki a kérdőívet, ez a legkisebb felmérések hatszorosa, Két előzetes eredményt szeretnék megosztani, előzetesek hangsúlyozom. Szeretném megmutatni, hogy mit tűztünk ki célul. Úgy érzed, hogy tudod, hogy mi történik EU szinten? Kétszer annyian jelentkeztek, a kétszer annyian mondtak nemet a megkérdezettek közül, mint igent, és megadták, hogy miért mondták azt, hogy nem. Eléggé jól lehet látni, a média nem magyarázza el, ez volt a fő oka annak, hogy az emberek úgy érzik, hogy nem eléggé tájékozottak az európai döntéshozatalról. Tehát mi ezt csináljuk legjobban. Mi az európai témákat személyesé tesszük, úgy mutatjuk be, hogy ez visszhangra talál a fiatalok körében. A nemzetek feletti témákról szólunk. Van ehhez megfelelő keret? Másik dolog, a felmérés, a két European Me novemberben ketten képviseljük majd a mi szervezetünket, és a görög, a német és egy másik külügyminiszterrel közösen ülünk le megvitatni fontos témákat. Növekvő partnerségről beszélhetünk, különböző intézményekkel, csoportok együttműködünk. Említettem egy párat, érdekes, érdemes megemlíteni, hogy vannak média partnereink is. Landauban például. Az Európai Unió önkéntességi évével összhangban is dolgozunk ahogy Bózek úr mondta a díjátadáskor, a European Me megközelítése és dizájnja úgymond dögösebbé teszi Európát. Amikor az euró válságban van, amikor privatiz- rep- privatizálnak, illetve ö, államosítanak, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a következő európai generáció számára nagyon fontos az életstílus, az Európa fogalmának megkérdőjelezése, mi szeretnénk személyesebbé tenni Európát, új, nemzetek felett gondolkodó újságírókat szeretnénk kiképezni. Nagyon fontos, hogy legyen egy európai közszféra, és olyan emberekhez hozzuk közelebb a kultúrát, ami, akik nem ismerik. A hagyományos média nem képes erre. A célunk az, hogy következő szintre emeljük az Európáról szóló vitát. Az Európa gondolata, az életen átoltó tanulás, nagyon fontos a befogadó nemzetek feletti Európa az egész kontinensen. Az European Me szerkesztői nevében köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Sherman. It was... Köszönöm, Sherman úr. Lenyűgöző volt ez az előadás. Nagyon remélem, hogy sokan olvassák, nézik önöket az Egyesült Királyságban. Nagyon veszélyes, mert három német alapítvány finanszíroz önöket. Figyeljenek csak oda, figyeljen oda. Néhány azt mondják, hogy a németek el fogják önöket árasztani, megszállják önöket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Azt hiszem, hogy és szeretném önöket mind átölelni és együtt tartani, mert kellenek ilyen emberek, mint ön és a barátaik, mindenki. Ugye nagyon sokan vettek részt ebben a munkában, nagyon sokan jelöltették magukat, de hát mindig csak kevés a kiválasztottak száma. A pénz nem olyan sok, de hát megkapták, és remélem, hogy jól fel tudják használni ezt a díjat, pénzdíjat, és remélem, hogy bátorítást kapnak arra, hogy folytassák egy zöld, egy baloldali és négy néppárti képviselő van itt. Csak hogy elmondom, hogy tudja, hogy kik vannak itt. A többiek asszisztensek. El, kell, el lehet mondani, nem? Nincs semmi gond. Nem mondtam semmi olyat, amit nem szabad lett volna. Köszönöm szépen az esperanto angolomat most inkább elhagyom. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltak. Minden jót kívánok önöknek térjenek jól haza, térjenek jól haza. Mindenki elfogadta a koordinátorok döntését, a 14 egyéb, nincs egyéb, 15-ös, november 22-23, köszönöm a tolmácsoknak, mindenkinek kellemes szép estét kívánok, ciao, ciao.